az elnök. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Folytatjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek elolvashatók. Van-e bárkinek ezekkel kapcsolatban megjegyzése? Nincs, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük.